liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt fünf Minuten. Tisztelt kollégák, már öt perccel túl is futottunk a kezdési időnkön, úgyhogy kezdjük meg a munkát. A tízes napi rendi ponttal kezdünk. A pénzmosással kapcsolatos téma lesz ez. Ez egy vélemény az Econ részére és azt hiszem, hogy számos kihatása van mindennek a kereskedelmi kapcsolatokra. Nagyon sok kereskedelmi szerződésben erőteljesen felvetődik a korrupció megelőzés, a pénzügyi áramlásokkal kapcsolatos korrupció megelőzés témaköre, így például a kereskedelmi stratégia jelentésében, Begin kolléga jelentésében is szerepel ez a téma. Éppen ezért a pénzügyi ágazattal kapcsolatosan is észszerűen kell alakítani ezt a területet, nem csupán a pénzügyi ágazat liberalizációjára törekedvén. És azt hiszem, hogy e tekintetben helyes úton járunk. Tovább kell vizsgálnunk ezt a témát. Készült egy tanulmány is április 21-én ez évben, e témakörben, és ez remekül illeszkedik a munkánkba. A vélemény jelentéstevője Morel kolléga, meg is adom neki a szót. Emmanuel, tessék. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, elnök úr, valóban ön is említette, hogy az Európai Parlamentet már néhány hónapja fog, foglalkoztatja az adó elkerülés problematikája. Több hónapja különböző csalással kapcsolatos botrányok rázták meg az európai közönséget. Azt ö, ö, olvashatjuk ki a különböző nemzetközi e témában írt tanulmányokból, hogy a legtöbbször ö, kereskedelmi ügyletek formájában valósulnak meg az adócsalás, adó elkerülés és adó ö, ö, manipulációs kérdések. Azon országok, amelyek adóparadicsomként nevesítettek, már számosabban vannak jelen. A pénzmosás ellen irányelv, amelynek végrehajtását most erősítik, a vigilancia, az, e, az ellenőrzés és a szankciók területén valóban a gyanús vállalkozásokat erőteljesebben kívánja nyomon követni, figyelni. És e, e területen szakbizottságunk is a pénzügyi, szabályozási és kereskedelmi aspektusokat kívánja körüljárni a pénzmosás elleni területen. Én egy kis jelentésemben két tematikában szeretnék javasolni. Ha szeretnénk, hogy hitelesek legyünk, akkor átláthatónak kell lennünk, és nemzetközi standardokat, kritériument kell a kereskedelmi tárgyalásokban is már nevesíteni. Egyébként ezt javasoltuk már, amikor Joseph Stiglitzet a Manama Paperrel kapcsolatos meghallgatásnál is javasoltuk. Valóban a kereskedelmi megállapodásokba is be kell vennünk a pénzmosás elleni küzdelem tematikáját. Másrészt pedig kifejezetten az iparhoz, a pénzügyi iparhoz képest az adó optimalizáció szintjén sokkal inkább hátul kullogunk, ezért mind a beruházás, mind pedig a pénzügyi szolgáltatások fejezetében be kellene venne, azon nagyon pozitív listát, jegyzéket, amelyet igen komoly körültekintéssel alakítunk ki, és a kereskedelmi megállapodások területén is limitatív listában kell a liberalizálható területeket nevesíteni. Így lehet megelőzni bizonyos optimalizációs stratégiákat megelőzni remélem egyhangúan osztjuk azon megfontolást, hogy a pénzmosás ellen küzdeni kell, bizonyos pénzügyi optimalizáció elleni fellépést is mindenképpen a kereskedelmi tárgyalások során már fel kell vetnünk. Köszönöm szépen. Az elnék jelentéstevők következnek, amennyiben itt vannak. Először is Sarancova asszony. Um, uh, Köszönöm, elnök úr. Általában véve üdvözöljük a bizottság javaslatát, amelyel az illegális pénzügyi áramlatokkal kapcsolatos küzdelmet lehetne frissíteni. Jelenleg a terrorista finanszírozás és adóelkerülés elleni küzdelem fontos, hogy Európai Uniós szinten történjen, de nem csak Európai Uniós, hanem inkább globális szinten kellene ezt megvalósítani különböző módon lehetne ezt a célt elérni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy a kereskedelmi dimenziót bevonja a javaslatba. Ugyanakkor lenne néhány észrevételem is a munkájával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a szakbizottságnak fel kell használnia a szakértelmét a megoldások keresésében arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az illegális pénzügyi áramlatok ellen fellépni. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet minimalizálni a pénzmosás kockázatát konstruktív kereskedelmi politikák révén. A szabadkereskedelem az áruk és szolgáltatások területén bizonyos területeken a pénzmosás kockázatát növelheti, a tanulmányok bizonyítékai alapján viszont nincsen egyértelmű okokozati összefüggés a kereskedelmi politika és a pénzmosás elterjedése között. Ugyanakkor a különböző záradékok nagyon fontos részei lesznek a következő generációs kereskedelmi megállapodásoknak, különösen a technológia és a munkaerő mobilitása miatt. Lehet, hogy vannak joghézagok az határon átnyúló jelenlegi pénzügyi szolgáltatások területén. A kereskedelem viszont óriási lehetőségeket jelent, ezeket nem szabad feláldoznunk, hiszen nagyon fontosak a hosszú távú multilaterális kereskedelmi kereteinkben. Ezeknek komoly kihatásai lehetnek az EU pénzügyi helyzetére, és komoly veszteségeket okozhatnak, és mindez a fejlődő országokra is kihathat. Ha megerősítjük az együttműködést a partnerekkel a kereskedelmi vagy társulási megállapodásokon keresztül, nem szabad ezeket veszélynek, hanem inkább szövetségesnek kell őket tekintenünk azért, hogy a közös céljainkat elérhessük. Fontos azt követelnünk, hogy a kereskedelmi partnereink különböző átláthatósági szabványokat betartsanak. De nem lenne számunkra előnyös, hogyha egyszerűen megállítanánk a kereskedelmi kapcsolatainkat, hogyha ezt nem teljesítik. Például a fejlődő országokkal kapcsolatban a pénzmosás elleni küzdelemben feltűnő az eltérés a törvénykezés és azok végrehajtása között, amikor a pénzmosás elleni ellenőrzéseket nézzük meg. Fontos az együttműködés, hogy ezen szabványokat mindenki betartsa. A frakciónk ezen vonalak mentén fog módosítókat benyújtani, és már előre várom a konstruktív beszélgetést ezen fontos témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köla. Skákeller következik. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek is. Azt gondolom, hogy ezen véleménytervezet mindenképpen jó irányba mutat, úgyhogy mi ennek örülünk. Egy kicsit túllépnék ezen, és még tovább erősítenénk a szöveget, mert úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi csalással kapcsolatos kérdés nem csak kereskedelmi, hanem kereskedelem megállapodási vonalatokat is hordoz magában. Ezért nagyon fontos a pénzügyi szolgáltatások és a pénzügyi intézmények területén további ötleteket felvetni túllépnénk az általános vállalásokon, a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban, és a definíciókkal kapcsolatban is lenne néhány ötletünk. Kötelezővé kell tenni a tulajdonosi regisztereket, és az együttműködést és a konvergenciát a társasági adó területén. Tehát ezen kérdésekkel kapcsolatban nyújtunk be majd módosítókat, de azt gondolom, hogy ezek ugyanazt az irányt tükrözik, mint az előadói, talán egy kicsit tovább lépünk. Nem tudom, hogy valóban itt nézeteltérésről beszélhetünk-e. A jelentéstevő a kereskedelem bevonásáról beszél. Mi azt mondjuk, hogy már a kereskedelmi megállapodásokba magába be kellene ezeket vonni, de lehet, hogy itt ez csak formai eltérés, és valójában egyetértünk. Köszönöm. Elnök, David Martin. Thanks, Chair. Just very briefly to Uh, Támogatom a véleményt. Az egyik oka annak, hogy olyan sok ellenállás van a globalizáció ellen, az azért van, mert az emberek úgy érzik, hogy kifolynak a kezük közül a nemzeti ellenőrzés területén. Ilyen szinten az adó elkerülés, a pénzmosás, a pénzváltás mind-mind aggályos az emberek számára, főleg amikor terrorista tevékenységekre használják fel a pénzt, mint pénz, mint eszközt. Kiegyensúlyozott a vélemény, Szkár Keller kolléganőmtől hallottakat, és azt gondolom, megfontoljuk, kiegyensúlyozott a valós helyzet és a terepen um, ismert helyzet, úgyhogy csak támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjének adom meg. Szóval, DJ Just Pauline Weinzel. A Madame Karumba. Karumba asszony, köszönöm szépen. Azt mondanám, hogy külön megjegyzésem nincs, hiszen a DigiTrade képviseletében kollégám mindenképpen illetékesebb a témában, de köszönjük a pénzmosás elleni küzdelemhez hozzáadott gondolatokat, hozzáfűzött gondolatokat. A jelentésben, mármint a véleményben Eh, azon eh, országok eh, jegyzéke, amelyre utal a képviselő, és számunkra is nagy fontossággal bír a jegyzéke. És várjuk a véleménytervezetet, de most inkább a Digitrade-ből a kollégámnak adom meg a szót. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólásokat eh, és a véleménytervezetet. Eh, előzőekben már e témában eszmét cseréltünk, és bizonyos eh, javaslatokat is figyelembe vettünk, valamint aznak elismerését is, hogy mi magunk is úgy véljük, hogy igen fontos problémáról van szó, amelyet elismertünk a közleményünkben is külön kiemeljük a megfelelő kormányzást és a korrupció ellenes küzdelmet, amely természetesen a pénzmosás elleni küzdelem egyik um, külön fejezete. Hogyan lehet megerősíteni azon rendelkezéseket, amelyeket a kereskedelmi megállapodásokba lehetne beilleszteni? E tekintetben fontos kérdés hiszen számos kapocs van a korrupció, a pénzmosás és az adóelkerülés között. Például így a tényleges tulajdonos átlátható, átláthatóvá tétele is fontos, az úgynevezett beneficial ownership transparency. Amikor a pénzügyi szolgáltatásokról, magukról beszélünk, a kereskedelmi megállapodások nem foglalják magukba általában azon eh, azon eh, kötelezettséget, mely szerint eh, megnyitnánk ezt az utat a pénzmosás elleni küzdelemben, de ugye természetes, hogy a liberalizáció, valamint az illegális pénzáramok között bizony komoly összefüggés van. Nem csak amikor a határokon átnyúló liberalizációról van szó. Valami másra is szeretnénk még hangsúlyosan kitérni. Ez pedig annak eldöntése, hogy a megfelelő kormányzás előírása kötelezővé tendő-e eh, a kereskedelmi preferenciák területén. Erre is utaltunk már a múltban. Fontos a korporatív jelleget eh, eh, megvizsgálni, ahol számos segítségnyújtásra van még szükség a bevált gyakorlatokon keresztül, és a kormányzás javítása útján. Ezért támogatjuk a korporatív megközelítést a kereskedelmi megállapodásainkban. És komoly összefüggés van a technikai segítségnyújtás és további aspektusok között is. Számos eszköz van már az eszköztárunkban erre, a, például a pénzmosás elleni jogi keret erősítése ilyen eszköz, kollégám a DigiJust részéről is utalt már erre. Komoly munka folyik e területen évek óta már annak érdekében, hogy a mechanizmusokat erősítsük, a fokozottan kockázatos országok be, beazonosításával, a potenciális szankciók meghatározásával nemzetközi fórumokon, például a Financial Action Task Force, a FATF terén is, mint grémiumban együtt dolgozunk a pénzmosás elleni küzdelemben. Jelenleg igen, elővigyázatosan vizsgáljuk meg a jó kormányzásra vonatkozó záradék további alkalmazását a, a megállapodásokban, a kereskedelmi megállapodásokban. Mindezt azon nemrégiben végzett OECD munkálatok kapcsán tesszük, és más fórumokra appellálva, amelyek már mind utaltak ezen kérdésekre. Mind az európai szinten, mind pedig nemzetközi téren erősítenünk kell tehát ezen aspektusokat. Figyelembe vesszük a megjegyzéseket, és reméljük a következő évek során még további eszmecserét folytatunk arról, hogy a kereskedelmi megállapodásokban hogyan lehet a jó kormányzást erősíteni. Köszönöm, mondja az elnök úr. Valóban kétség sem férhet ahhoz, hogy van mit tennünk, komoly fellépésre van szükség. E téren. Mert a közvélemény ben és a pénzügyi rendszer úgy ö, jelenik meg, hogy az nem ellenőrzött, nincs kézben tartva. És 40 milliárd adó tőle esik el, csak Afrikában a, az, az államok sora valahol a képességek, kapacitások növelése tehát fontos, és világos ellenőrző rendszert kell kidolgozni annak érdekében, hogy a valóban a megérdemelt afrikai államok tudják infrastruktúrába beruházni ezt a 40 milliárdot. Most visszaadom a szót a jelentéstevőnknek. Nagyon röviden, mert elnök úr, teljesen egyetértek azzal, amit most ön elmondott és szeretném a bizottságnak elmondani, hogy én egyetértek ezzel a jókormányzási záradékkel, de azt szeretnénk, hogyha ez valóban kötelező lenne. Ezért hangsúlyozzuk az adóügyi feltételrendszer lehetőségét a kereskedelmi megállapodásokban, mert ezt nagyon modern megoldásnak tartjuk a következő tárgyalásokra vonatkozóan. Egyébként a kollégákkal egyetértek. Értem, hogy mind próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a lehető legszigorúbban fogalmazzon a szöveg. Skakelernek elmondanám, természetesen még a módosítókról majd beszélünk, hogy az idő és a formátum eléggé korlátozott volt. Más szakbizottságokban folytatunk eszmecserét, és ami a nyilvántartásokat illeti, én szeretném, hogyha sokkal tovább lépnénk. Én azt gondolom, hogy automatikus és kötelező adatcserére van szükség a tagállamok között a pénzmosás tekintetében. Úgyhogy részemről én nagyon is szigorú akarok lenni, itt csak formátumbeli kérdések merülhetnek fel. Elnök úr, az árnyék jelentéstevőim bátorítására azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes szöveget tudunk kialakítani, amely kapcsolatot alakít a kereskedelem és az adóelkerülés között, ami nagyon fontos aggodalma az európai polgároknak jelenleg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetni arra, hogy nagyon sűrű az időtervünk, a módosítók benyújtásának határideje tehát már holnap lejár, mégpedig november 30-án 12 órakor. És ahogyan megállapodtunk, a szoros időter miatt angol nyelven fogunk dolgozni, még a francia jelentéstevő esetén is kivételesen lehetséges ez. Talán egyszer majd átfordulnak a dolgok, úgymond változtatunk, és franciául fogunk ilyen esetekben dolgozni. Tehát holnap 12 óráig fogadjuk el a módosítókat, és így gyorsan le tudjuk majd adni a véleményünket. Aztán áttérünk most a 11-es napirendi pontra. Itt az EU és a koreai köztársaság, dél-koreai köztársaság között kötött szabadkereskedelmi <clears throat> megállapodás végrehajtásáról van szó. Ez év, július 1-én fenn már 5 éve ez a megállapodás, ennek 5 éves fennállását ünnepelhettük. Azaz, hogy nem a hatályba lépés, hanem az átmeneti ö, megállapodás, ö, végrehajtás kezdődhetett meg, hiszen Valójában csak a tavalyi évben lépett hatályba ez a megállapodás, miután Olaszország utolsó nemzeti parlamentként ratifikálta ezt a megállapodást. Lényeges részei ennek ellenére már öt éve alkalmazásban vannak, és itt van az ideje annak, hogy elgondolkodjunk azon, milyen kedvező hatásokat, kihívásokat, problémákat vetett fel ez a megállapodás. Azt hiszem nyilvánvaló, hogy az export helyzet Európa számára a megállapodás révén jelentősen javult. Másrésztről pedig azt halljuk, hogy például a fenntarthatósági fejezet végrehajtását illetően még vannak nehézségek. Hogy ezt a munkát el tudjuk végezni, egyrésztről egy delegációt küldtünk Dél-Koreába, ez év első fél évében, másodszorban pedig egy állandó jelentéstevő kell, hogy foglalkozzon ezzel a munkával, azaz annak értékelésével, hogyan is zajlik a megállapodás végrehajtása. Örülök, hogy Seinfeld úr személyében olyan jelentéstevőnk van, aki nagyon lelkismeretesen végzi ezt a munkát, és most bemutatja nekünk ezt a jelentést, tessék. Köszönöm, Elnök úr, köszönöm ezt a bevezetőt is. mely gyors volt, azonban nagyon átfogó. Ön elmondotta, hogy öt év telt már el az ideiglenes hatályba lépés óta, és most megvontuk a megállapodás végrehajtásának mérlegét, mely megállapodás tehát az EU és Dél-Korea között jött létre hogy megvizsgáljuk, hogy ezen megállapodás rendelkezései végrehajtásra kerülnek-e egyrésztről, másrésztről pedig, hogy megvizsgáljuk, hogy a megállapodás kitűzött céljai elérhetőek-e, illetve elérésre kerültek-e. Nyilvánvalóan nem élünk tökéletes világban, gyakran nem érjük el a kitűzött határidőkön belül a céljainkat, azonban úgy tűnik, hogy ennek a megállapodásnak a végrehajtása igencsak kedvező, és mindkét fél számára érezhető a hatása. Ami az EU-t illeti, sokkal inkább mérhetőek ezek a kedvező hatások, és megfelelnek elvárásainknak. Ebből a szempontból tehát a megállapodást kedvezően értékelhetjük. Emlékeztetnék többek között arra, hogy bemutattam egy jelentést tervezetet is a témakörben, ami mindannyiuknak rendelkezésükre áll, és teljes körű elemzést folytattunk. Egyrésztről tanulmányoztuk a statisztikákat, a dokumentumokat, amelyek a megállapodás végrehajtási állapotát mutatták be formális szempontból, tehát azt mutatták meg, hogy pénzügyi szinten, kereskedelmi szinten mennyire hatékony ez a megállapodás. Ezek tehát mérhető kérdések voltak, másrésztről viszont a kevésbé mérhető szempontokat is elemeztük. Tehát egy szubjektív elemzés alá is vontuk a megállapodást. Volt egy kétoldalú találkozó, a megállapodás kedvezményezettjeinek részvételével, európai, illetve koreai részről egyaránt. És ahogyan az elnök úr emlékeztetett rá, nem csupán itt Brüsszelben végeztük ezt a munkát, hanem a helyszínen, Szőulban is. Ahogyan már elmondottam, egy tanulmányt is végrehajtottunk, egy felderítő delegációt, és a múlt évben, decemberben egy szeminárium is megrendezésre került, melyre olyan személyiségeket hívtunk meg, amelyek különböző ágazatokból jöttek, a diplomácia területéről, a közigazgatás területéről, vagy a magánszektor területéről, illetve a nem kormányzati szervek részéről. Mindennek köszönhetően Véleményem szerint most elmondhatjuk, hogy akár a statisztikai, akár a matematikai adatok rendelkezésünkre állnak. Meghallgattuk a résztvevők, illetve azon intézmények véleményét is, akik mindennapokban tapasztalják ezen megállapodás alkalmazásának hatásait. A jelentés készítése közben, itt az első részben tehát inkább a statisztikai, matematikai jellegű kérdésekkel foglalkozom. Próbáltam rövidségre, tömörségre törekedni, hiszen mindannyian tudják, hogy vannak korlátok a terjedelemben. Az első részben tehát arról olvashatnak, hogy milyen gazdasági, pénzügyi hatásokkal járt, jár ez a megállapodás, mióta alkalmazásban van, tehát öt éve. A második részben pedig a problémákra összpontosítottam, amelyek nyilvánvalóak, és például a az egészségügyi, növényegészségügyi nem vám jellegű akadályokat illetik, vagy a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ö, problémákat, de akár azt is, hogy a megállapodás kihasználtságának szintje milyen az EU, illetve Korea részéről. Itt tehát a vállalkozói szféráról összpontosítottam, hogy mennyire használják a vállalkozók ezt a megállapodást. A fő hiányosság ennek a megállapodásnak, vagy akár az EU és Dél-Korea közötti kapcsolatok fő hiányossága pontosan az, hogy nagyon alacsony az ezen megállapodását a kínált lehetőségek kihasználtsága a KKV-k a kis- és középvállalkozások körében. De ez talán csak az EU és a Dél-Korea egy ilyen távoli ország közötti kereskedelmi kapcsolatok sajátossága. Remélhetőleg a jövőben mindkét fél részt vesz majd a megállapodás alkalmazásában, akár a nem kormányzati szervezetek is. Jobban kellene ezt a megállapodást a KKV körében is népszerűsíteni, hogy erőteljesebben kihasználják annak előnyeit. Hölgyeim és uraim, a jelentés nem részletes, egy világos összefoglalót óhajtottam készíteni, és ugye vannak itt terjedelmi korlátok is, amelyeket tiszteletben kellett tartanom. Valószínűleg már belenéztek ebbe a szövegbe, és természetesen akár ma, akár jövőben rendelkezésükre állok, hogy eszmét cseréljünk ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Talán vannak javításra irányuló javaslataik. Végezetül csak azt szeretném kiemelni, hogy ha az elnök úr egyetért, a módosítókat december 9-éig, 17 óráig be lehet nyújtani. Addig várom tehát a módosítóikat. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Szemfeld úr. Sajnálatos módon számos elnyék jelentéstevő nincsen jelen. Először Ted Buchner úrnak adok szót. Elnézést, Mártin úr. Joachim, has, Joachim Schuster apologizes for not... Joachim Schuster elnézést kér, amiért nem tud itt lenni, de átadta nekem a beszédét, úgyhogy ezt most fel fogom olvasni. Nem, nem, nem, mégsem teszem ezt, hiszen németül van leírni, hogy erre nem lennék képes. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás az EU és a Koreai Köztársaság között hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi Európai Uniós kereskedelmi deficitből kereskedelmi többlet lett. De figyelmeztetni kell arra, hogy a komoly nehézségekre megoldást kell találni, ami a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet végrehajtását illeti. A 13.4-es fejezetben korai Köztársaság vállalta, hogy terjeszti a törvények végrehajtását a négy alapvető ILO egyezmény fényében. Társulási szabadság és a kollektív alkohoz való jog, minden kényszermunka betiltása, hatékony betiltása a gyermekmunkának, és a diszkrimináció felszámolása a foglalkoztatás területén. Eddig korlátozott előrelépések voltak csak, különösen ami az a társulási szabadsággal kapcsolatos álljáló egyezményt illeti, és a kollektív alkuhoz való jogok effektív végrehajtását illeti, ezeket nem tartják tiszteletben. Az elmúlt két évben munkavállalókat letartóztattak, börtönbe vetettek, akik az ellen tüntettek, hogy egyre inkább munkavállaló ellenes körülmények vannak a koreai vállalatoknál. Ezek száma egyre nő. A koreai kormány a vállalatok számára megkönnyíti, hogy elbocsássák a munkavállalókat, és határozott időre szóló munkaszerződésekkel alkalmazzanak embereket. A szakszervezetek adatai alapján a koreai lakosság nagy része nem szabályozott munkaszerződések alapján dolgozik. Ezen túlmenően a jelentés arról is beszél, hogy a tüntetők ellen erőszakosan lépnek fel, és a sztrájkokat illegálisnak nyilvánítják. Úgy tűnik, hogy mióta a megalapodás életbe lépett, a koreai kormány nem javított a feltételeken, éppen ellenkezőleg csak visszalépett. A Társadalom Monitorozási Fórum tagjai aggódnak ezen fejlemények miatt. Az Európai Bizottságnak vállalnia kell, hogy ezen problémákat megoldja, azáltal, hogy a korai köztársasággal kormányszintű tárgyalásokat folytat. Nem lehet a tárgyalásokat figyelembe venni a pénzügyi fejezetről, hogyha ezen álljáló alapvető egyezményeket nem tartják be, és a munkavállalók helyzete nem javul Koreában és még saját szavaimmal szeretném elmondani, hogy pár hónappal ezelőtt hallottam, hogy Park elnök felajánlotta a lemondását, persze ezek korai belügyek, de ez lehetőséget nyújthat arra, hogy a munkajogok helyzete javuljon, ez pozitív fejlemény lehet, hogy amennyiben valóban lemond, akkor élni kell a lehetőséggel, hogy az új kormányjal jobb kapcsolatokat alakítsunk ki a kereskedelmi és szakszervezeti ügyekben. Köszönöm. Elnök, valóban a mi delegációnknál is felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi korai kormány nem igazán kívánja betartani teljes mértékben ezen megállapodás feltételeit, úgyhogy ez valóban új kezdet lehet. Buchner úr. Vielen Dank. Ich möchte den Bericht... Köszönöm. Seinfeld jelentéstevő urat és munkatársait köszönettel illettem ezen jelentését. A jelentés tervezett már számos fontos információt tartalmaz makroökonomiai tényeket illetően, amely jó kiinduló pontot jelent a további munka szempontjából és elég nyers is még ez az anyag, hogy jól beépíthessük kiegészítéseinket és módosításainkat. Azt hiszem, hogy kollégáim osztják azt a véleményt, hogy ez az első végrehajtási jelentés különleges jelentőséggel bír a parlamentünk szemére és a jövővel ilyenfajta jelentések szempontjából. Nagyon pontosan és részletesen kell felderítenünk, hogy hogyan történt a végrehajtás. Itt a jó és rossz gyakorlatokat egyaránt fel kell ismernünk és javítanunk E tekintetben különösen az új elemek érdekesek a megállapodásban, a felügyelő testület, a párbeszéd struktúra, a Domestic Advisory Group és a fenntarthatósági fejezet, mely már említésre került. Egyike voltam a delegációs utazás résztvevőinek órába, ezen év májusában, és igencsak meg vagyok Lepve viszont, hogy ezen utazás fontos felismerései még nem találták meg az utat ebbe a jelentésbe, de persze ezért is vagyunk itt, hogy ez megtörténjék. Itt különösen a munkavállalói jogokra utalnék. Itt már említésre kerültek ezek a témák Martin úr részéről, és az EILO munkajogi keretére is utalás történik. Tehát itt ezzel kapcsolatosan még nagyon sok mindennel ki kell egészíteni a jelentéstervezetet. Sok kedvező szempont létezik itt a kereskedelmi megállapodásban, ugyanakkor makroökonomiai egyensúlytalanságok állnak fenn, például az autóexport területén. Nagyon erős export többlet van a német luxus autók részéről. Ez önmagában persze nem rossz dolog, jó magam is német vagyok, és persze örülünk ennek, Azonban mégis kritikusan fel kell tennünk a kérdést, hogy egy kereskedelmi megállapodás valamennyi európai vállalatnak segíte, vagy csupán keveseknek. Azt hiszem, hogy itt is strukturális szempontból gondos munkát kell végeznünk. Örülök erőle az együttműködésnek, és köszönöm. Made a tweet, German Greens are in favor of a, a német zöldek a német luxusautók mellett kardoskodnak, persze ez most vicc volt. Mondja elnök úr. Úgy tűnik senki más nem kíván szót kérni, így most megadom a bizottságnak, Philip Duponteinek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a rendkívül pozitív és hasznos megállapításokat ma délelőtt. Azt gondolom, hogy a jelentés világosan mutatja, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás valódi sikertörténet, nem volt egyszerű, majdnem egy évtizedes negatív kereskedelmi egyensúly után most már az EU többlettel rendelkezik, ennek csak örülni tudunk. Az EU átfogó e, exportértékelésnek vetette alá az öt éves végrehajtás után a megállapodást minden területre e, kitekintettünk, és ez, a, ez e, kötelezettségünknek megfelelően van így. Múlt év júliusában belső konzulenssel tanulmányozzuk e kérdést, és jövő év augusztusára, 2017 augusztusára várjuk a végső eredményét annak a belső jelentésnek, értékelésnek, amelyet online lehet elérni. További munkára van még szükség, utaltak önök is, például az SPS terület, a mm, sertés, marhahús területén például, az IPR területe különösen a közszolgáltatások jogai, új földrajzi indikátorok területén további fejleményekre várunk, és a munkavállalók helyzete Koreában is fontos. A végrehajtásban 15 különböző bizottság és munkacsoport dolgozik. E kérdésen a kereskedelmi munkacsapat, a Malmström szintén december 16-án ül össze, itt Brüsszelben nem sokára a célja ennek az ülésnek az, meg a munkának is, hogy amennyire csak lehet, a legtöbb munkacsoport és grémium ülhessen össze miniszteri szinten minden egyes fejezet, minden egyes kereskedelmi aspektusában, specifikus FTA területeken még inkább megvizsgáljuk, hogy az EU exportőrök hogyan tudják kiaknázni ezen kereskedelmi megállapodást, például a közvetlen szállítási rendelkezés, például a légiforgalom eurospeciális területen különösen fontos, és ami a beruházási fejezetet és annak tárgyalását illeti, a Lisszaboni szerződés előtt született meg még ez a megállapodás, így a beruházás, mint fejezet nem került be különösen de számos ö, ö, olyan szabadkereskedelmi megállapodás bilaterálisan is létezik, amely különböző EU-s tagállamok és a koreai köztársaság között ö, szerepelnek. Néhány figyelemre méltó terület kereskedelem és fenntartható fejlődés fejezete. A bizottság a munkavállalók munkajogi helyzetet különös tekintettel vizsgálja. Intézményi mechanizmus várunk a felek részéről annak érdekében, hogy a munkajog is bekerüljön ezen fejezetbe. Amikor a kereskedelem és fenntartható fejlődés negyedik ülésére Szöulban tavaly sort került, az EU új szintén elmondta, hogy mennyire fontos, hogy minél hamarabb aláírásra kerüljön és bevezetésre kerüljön minden ájelő megállapodás vonatkozó fejezete. Korea elkötelezettséget vállalt arra, hogy gyorsan lép annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Még mielőtt a következő fenntartható fejlődés bizottsági ülésre sor kerülne. Ez igen nagy fontossággal bír szemünkben, és a Kereskedelmi Bizottság, mint mondottam, december 16-án ül majd össze, és Mátröm biztos fogja társelnökölni az EU részéről. Ami a kis és középvállalatokat illeti, szeretnénk erőfeszítéseinket ugyanis arra fókuszálni, hogy az FTI-nek a kis és középvállalatok is előnyét élvezzék. Tájékoztatással látjuk el a KKV-kat, brosúrákkal online szintjén, valamint a piaci hozzáférés adatbázisa online ingyenesen hozzáférhető a KKV-k számára, a koreai piac hozzáférésén, hozzáférhetősége statisztikai adatok is betekinthetők. Az SME Internationalization Portál és egy olyan portál, amely a koreai kereskedelmi ö, ö, gyakorlatokról szól, valamint ö, ö, olyan ö, 700 ö, vállalatot felölelő adatbázishez, ez, amelyel az Európai Uniós vállalkozások kereskedelmi kapcsolatokat ápolhatnak. Igazából 47%-os EU export növekedésből ők is kivehetik részüket. Minden olyan biznisz szervezet eh, részt vehet ebben, amely a kereskedelem eh, reklámozását, eh, felvirágoztatását célozza meg. Releváns információkhoz lehet ezen csatornákon keresztül hozzáférni, melynek hála az Európai Uniós vállalatok exporttevékenységét fokozhatják. Elnök úr, őszinte leszek, nem vagyok igazán meggyőzve arról, hogy valóban a bizottság a megfelelő fenntarthatósági fejezet végrehajtására ösztönzi a koreai partnert. Mi nem ezt tapasztaltuk. Tudjuk, hogy a belföldi advisory group igenis további lépésekre kérte fel a bizottságot, a bizottság ezt nem tette meg. Ez az egyik. Másrészt pedig világos az is, hogy szükséges megváltoztatni a 3-1-4-es fejezetet, mely szerint Koreában a, a, a sztrájkhoz való jog még e, a büntető jog által ö, büntetett jog, úgymond, vagy cselekmény. És itt a fenntartható fejlődési fejezet végrehajtásáról szó sincs a bizottság részéről. Igen, lesz egy másik ülésünk, mondja ön, és lesz egy másik kereskedelmi uh, um, találkozónk, nagyszerű. És akkor, ezután mi történik? Hiszen öt éve van hatályban a megállapodás, és őszinte leszek. Én mindig is proaktív bizottság mellett érveltem, nem pedig úgymond reaktív bizottságot szeretnék itt látni, különösen amikor a kereskedelem pártoló stratégia, értékalapú stratégia az, amelyet szeretnénk látni. Magánvéleményemnek adtam szót, most pedig a jelentéstevői a szó. Köszönöm. Elnök úr, Köszönöm valamennyiknek, akik hozzászóltak, akár a parlamenti kollégáknak, akár az Európai Bizottság beli kollégáknak. Elmondható, hogy a mai vita megmutatja, hogy nem csupán a tárgyalás a fontos, és az ilyenfajta megállapodások végrehajtása, hanem ezek ellenőrzése, monitorozása is, ugyanis az ilyen monitorozási gyakorlat lehetővé teszi, hogy nem csupán a kedvező hatásokat ellenőrizzük, hanem azt is, hogy milyen hiányosságok, hézagok mutatkoznak, illetve melyik azok a célok, amelyeket nem sikerült elérni a szerződés céljai közül a szabadkereskedelmi megállapodás alkalmazásának ellenőrzése, ugye itt akár beruházásokat nézzünk, akár szolgáltatásokat, ugye Dél-Korea vonatkozásában persze a beruházások területéről is beszélnünk kell, sokkal hatékonyabb, ha a magánszektor is aktivizálódik. Tudjuk, ugyanis, hogy a magánszektor nagyon szigorú követelményekkel lép fel, és aztán szemmos nem gazdasági, nem pénzügyi vetület is van, amelyek a közágazathoz tartoznak. Természetesen, hogyha ilyen megállapodásokat vizsgálunk, akkor két különböző világgal szembesülünk, ugyanis kétségen kívül áll, hogy az európai, vagy akár angol szesz jogok, munkajogok, a szerzett jogok a munka világában. Ez egy dolog, és másrésztről ott van az a valóság, amit Kórában, Ázsiában vagy Afrikában találhatunk. Tehát ami a megállapodás a részét illeti, azt hiszem, hogy mindenki észrevette, hogy akár a szakszervezeti jogok, akár a munkaidővel kapcsolatos rendelkezések, vagy az ilyenfajta vetületek szabályozása mentális, kulturális akadályokba is ütközhet, amelyek az adott ország történelméhez, történetéhez kapcsolódnak, nem csupán pénzügyi, vagy kereskedelmi, vagy gazdasági kérdésekhez tehát. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezen megállapodások hasznosak lesznek a jövőben, nem csupán azért, hogy elérjük kereskedelmi vagy gazdasági céljainkat, hanem azért is, hogy az értékeinket megvalósítsuk. Ahogyan mondottam, tehát, hogy várom javaslataikat, módosítóikat, nyitott vagyok ezekkel szemben, és remélem, hogy az önök hozzájárulásával még lehet javítani a jelentésemen. Köszönöm szépen, emlékeztetni szeretném a, a tagságot, hogy ez az első végrehajtása jelentés. És természetesen külön összpontosít dél Koreára, de ez standardá válik majd, amikor a végrehajtási formátumokról beszélünk, a soron következő végrehajtási jelentések sorában első és standard típusúvá válhat, úgyhogy első lépés ez, és ezért annyira fontos. Világos az üzenet a bizottságunkról. Nem csak a tárgyalásokért vagyunk mm, felelősek, hanem a megállapodások végrehajtásáért is. A jogi szolgálatunk jogi tanácsára is appellálunk, hogyan lehet a végrehajtás nyomon követésében valóban mértékadóvá válnunk. Végrehajtási jelentésről van szó, kulcsfontossággal bír tehát ez a jelentés. Elsőjünk van tehát arra, hogy a jelentéstevővel egyeztessenek, és december 9-ig a módosítóikat délután 5-ig, 17 óráig nyújthatják be, tehát december 9-ig, és majd január 24-i bizottsági ülésünk során fogjuk megtárgyalni a végleges jelentést. Ennyit tehát magáról a délkórai nyomonkövetési végrehajtási jelentésről, de mint mondottam, mértékadó jelentés lesz ez. Köszönöm szépen. Most persze egy öt perces beszédet is tarthatnék, de inkább szünetet tartunk, és szavazni 10 órakor kezdünk. Köszönöm. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Tisztelt kollégák, foglaljanak helyet, kezdjük is a szavazást. Először a szavazókártyákat fogjuk ellenőrizni. Tehát próba szavazatot fogunk most tartani. Die ich jetzt eröffne. Megnyitom a próbaszavazást. Kérem mindenki szavazzon. Und die Probeabstimmung ist geschlossen. Lezárom a próbaszavazást. Köszönöm szépen. Minden rendben van. Jó. Und kommen zu dem Punkt 12. Nos, akkor a 12-es napi rendi ponthoz értünk. Egyrésztről az EU és az Európai Atomenergia Közösség, másrésztről Koszovó közötti stabilizációs társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról van itt szó több módosító is érkezett. Kezdjük a 14-es módosítóval, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, hal, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 2-es mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A bizottsági javaslat így módosítván mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, elnök úr. Nincs itt a kártyám. Szavazhatok készfeltartással? Mellette. Nem biztos, hogy az én kártyám működik, mondja az egyik képviselő. You want to repeat this, or... So, vote by hand. So two... Akkor készfenntartással. Ketten ellene? Nem, az egyik mellette, a másik ellene szavaz. Ha, not really. <laughs> so, 27 in favor. 27-en mellette, ketten ellene szavaztak. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönjük szépen! Und dann kommen wir zu Punkt 13. A 13-as napi rendi ponthoz érünk. Már régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ecuador csatlakozása a kolumbiai és perui kereskedelmi megállapodáshoz. Egy szavazás van csak, ezt elektronikusan fogjuk levezetni, megnyitom a szavazást. Hua. Lezárom a szavazást. Kérem mondja el, mondják el, hogy önök hogyan szavaznának. Az egyik most működik, és plusz még mellette szavazat. 25-en szavaztak mellette, nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Helmut Scholznak. Ez volt a szavazás. Rövid és fájdalommentes volt. Onnan kommen wir zu... Most pedig a monitorozási csoportokhoz, nyomonkövetést végző csoportokhoz értünk. Két nyomonkövetést végző csoportunk volt a legutolsó ülésünk óta. Az egyik Dél-Ázsia, a másik a Tíza területén. November 10-én volt a dél-ázsiai nyomon követő csoportunk leginkább a Sri Lanka GSP pluszhoz való csatlakozásával kapcsolatos kérdésről beszéltünk. A Sri Lankai nagykövet is jelen volt ezen az ülésen. Karim és Fjellner képviselők nincsenek itt, úgyhogy nem tudják ezt kiegészíteni és volt egy nyomonkövetés végző csoport a tízával kapcsolatban november 17-én. Az EU tárgyalás vezető helyettesével, aki november 10-én a tárgyalási fordulókról beszámolt, és arról, hogy a tárgyalások a következő időszakban miről fognak szólni. De a tízával kapcsolatban az kiderült, hogy az új amerikai kormányjal egyelőre nem folytatják a tárgyalásokat, ezért pontosan nem tudjuk, hogy egyáltalán a tárgyalásokat folytatni fogják-e. Ez csak jövőre fog kiderülni, amikor az új Egyesült Államokbeli kormány feláll. Kérdések nincsenek? Akkor jön a következő napi rendi pontunk, a 15-ös. a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése. Idén január 1 -e óta, mint mindenki tudja, a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás életbe lépett az EU és Ukrajna között, az előttünk lévő anyag további kérdéseket vet fel, további kedvezményeket vet fel a megállapodás keretein belül. Már októberben is beszéltünk erről a megállapodásról, és ezt a monitorozási csoportban állandóan meg is tesszük. Ma van az első eszmecsere ezen kibővített perspektívákról. A jelentéstevőnknek meg is adom a szót. És tegnap is olvastunk egy bizottsági közleményt, szerint a bizottságtól további információkat fogunk kapni. Veleza képviselő. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is elmondta, ezen társulási megállapodás keretben január 1 -e óta alkalmazzuk a kedvezményeket, és orosz nyomásra jártunk el úgy, ahogy azt tettük, de időközben a bizottság szeptemberben kiadott egy közleményt a az ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedésekről, a társulási megállapodás keretében elérhető intézkedésekről van szó. Ezek szimmetrikusak, és céljuk az ukrán gazdaság beindítása, és hogy elérjék az átmenet céljait a működő piacgazdaság felé. Az intézkedéseket nulla kulcsos kvótákkal akarják elérni azon termékekre, amelyek az egyes és a kettes listán szerepelnek. A preferenciális vámtarifán túlmenően, amely a társadalási megállapodásban szerepel, a az importvámokat teljes mértékben fel kell számolni a hármas mellékletben szereplő termékekre vonatkozóan. Az egyes és a kettes melléklet mezőgazdasági termékeket tartalmaz, méz, búza, kukorica, feldolgozott paradicsom és szőlőlé. A hármas melléklet műtrágyát, rezet, alumíniumot és elektronikus gépezeteket tartalmaz. Az Európai Bizottság a javaslatába bevett cikkeket az ideiglenis megszüntetésről és védzáradékokról, amelyek, amely, am, amennyiben az Ukrajnából importált termékek komoly problémákat jelentenének az Európai Uniós gazdák számára. Az Európai Unió Bizottsága viszont hatástanulmányt nem tervez azért, mert a rendelet a lehető leghamarabb kell, hogy életbe lépjen. Az egyedüli rendelkezésre tanulmány 2007-es keltezésű, akkoriban a konzultáció keretében a DCFTA-vel készült ez a tanulmány. próbáljuk a lehető leginkluzívabban megfogalmazni ezt a szöveget. Az összes érintett féllel tárgyalok. A mezőgazdasági szakbizottságunk is véleményt készít ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és nagy figyelemmel fogom meghallgatni azt, hogy ők mit szeretnének ebben elérni. Vannak olyan intézkedések, amelyek kényesek lehetnek bizonyos tagállamokban és bizonyos termelőknek. Azt is tudom, hogy Ukrajnában komoly kihívások vannak jelenleg a katonai konfliktus és a területvesztesség miatt, és a nagyon drága reformok miatt, amelyeket most vezetnek be. A, ezen politikai aspektus természetesen figyelembe kell vennünk, amikor ezen kereskedelmi kedvezményekről beszélünk. Az összképet kell figyelembe vetni. Ami az ütemtervet illeti, márciusra tervezük a szavazást, és a plenárison áprilisban szavazunk. Még ez lehet, hogy változni fog, mert lehet, hogy más dolgokat is figyelembe kell venni, más véleményeket is, tehát lehet, hogy még ez módosul, de egyelőre ez az nem tervünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maretan Scott, a Shadow nincs itt, de David Martin. Igen, köszönöm, megint csak nyilatkozni fogok, felolvasok. Svédül nem, persze megpróbálhatnám, de mégsem. A svéd lehet, hogy eh, még egyszerűbb lenne, mint a német amikor az eh, társulási EU-ukrán eh, eh, megállapodást megtárgyalták 14-ben, akkor a makrogazdasági helyzet más volt, mint ma. Dombászi háború terület veszteség Ukrajnában történt. Eszkalálódott a kereskedelmi háború és Oroszországgal, és az ukrán gazdaság megéli ennek nehézségeit. Ami a kereskedelmi kedvezményeket illeti a mezőgazdasági és ipari területeken a gazdasági fejlődést célozzák meg. Ugyanakkor a további kereskedelmi intézményeket, intézkedéseket a szocialisták, demokraták részéről úgy várjuk el, hogy ugyanazon alapelvek mentén ellenőrizzük, mint ahogy azt a társulási megállapodásnál tettük. Emberi jogi alapszabadságok, a, valamint a a jogállamiság tiszteletben tartása mellett történhet csak meg. Tudjuk, hogy Ukrajnának előrelépést kell tennie az intézményi reformok és a korrupció elleni küzdelem területén. Minden egyes polgár, valamint a kis és középvállalatok és az EU kereskedelemből profitálnak nem csak már a meglévő oligarchák. Így lehet csak a valós gazdasági fejlődést támogatni. A kereskedelmi védelmi intézkedések nem áshatják alá a megfelelő Európai Uniós árucikkek hozzáférését a helyi kereskedelemhez, és Valesza urat támogatjuk munkájában. Az ICR e nincs, sedója nincs itt, Stefan Ballen nem látom, Hamid Troyes. Yeah, thank you. Uh, Köszönöm szépen akár csak David Martin és a szocialisták részéről elmondta, én is szeretném elmondani, hogy amikor a mikropénzügyi támogatást eh, a kereskedelem eh, kapcsolataival, viszonylatával tárgyaltuk, és ennek a jelentésnek is aspektusai visszaköszönnek a gazdasági fejlődéshez járulunk hozzá. A frakciónk a, a különböző feltételekkel kapcsolatban világosan fogalmazott, már akkor is és több mint kritikus éllel szóltunk erről, mert a helyzet, tudom, nehéz. És még nehezebb mint amikor a folyamatot a társulási megállapodással kapcsolatban beindítottuk, még most nehezebb már, összetettebb a helyzet, de nem abban a helyzetben ö, ö, vagyunk, hogy a makrofinanciális pénzügyi ö, segítségnyújtás ö, ö, feltételei valóban meglennének hiányzik az átláthatóság ezen segítségnyújtáshoz, és ennél is összetettebbé válik, hogy további ilyen ö, intézkedésekkel járuljunk hozzá a helyzet javulásához. A legutóbbi EU-Ukrán csúcs találkozója óta is tudjuk, hogy folynak az eljárások a négy ország miniszterei részéről annak érdekében, hogy a helyzet eh, a Minszki megállapodás végrehajtása eh, területén eh, változzon, hogy az ukrán helyzet javuljon, de ugyanakkor számos információ jut el hozzánk arról, hogy a jogállamiság kérdése és helyzete az alapvető demokratikus és szociális jogok minden egyes állampolgár számára az országban nem biztosítottak. Kritikusak vagyunk ezzel kapcsolatban, várjuk a további eszmecserét, megpróbáljuk eh, megérteni a helyzetet, várjuk a bizottságtól a valósághű visszacsatolást, és az ombudsman eh, akit Kievben meglátogattunk, amikor ö, ö, odalátogattunk, az ombudsman felvetette a valós gazdasági élethelyzetét, a kis és középvállalatok helyzetét, a keleti, ö, ország keleti régiójának ö, helyzetét valóban be kellene venni különös tekintettel ezen kérdések körüljárásába. A zöldek részéről is üdvözöljük a képviselőt. Még nem vagyok tag. A Euronest parlamenti közgyűlés részéről is kifejezetten figyelembe követjük az INTA munkálatait. El kell, hogy mondjam, hogy úgy vélem, hogy a a kereskedelemi politikája Ukrajnával és annak fejleményei pozitívak, megszenvedték az orosz intézkedések hatását, mert egyre inkább közelebb kívánnak az EU-hoz kerülni, és a kereskedelem fellendítését célozzák meg az EU-val, és ezt pozitívnak tekinthető három fő dologra kellene külön odafigyelnünk a kereskedelmi intézkedéseket. A Donbass régióra is alkalmazni kellene, mert az EU nem ismert el az orosz jelenlétet az ukrán területen való Oroszország által elfoglalt területeket. Másrészt a termékek jegyzéke, amely ezen önálló kereskedelmi intézkedések hatája alá kerül, hogy ezek ne csak a nagy európai vállalatokat támogassák, hanem a helyi kisvállalatokat is, és munkahelyeket teremthessenek helyszínen, hiszen az ifjúsági munkanélküliség rendkívül méreteket ölt, és fontos hogy ne szociális idő bombává váljon, úgymond később robbanó bombává ez a rendelkezés csomag. David Martin és Helmut Scholz is elmondták a, a kölcsönösséggel kapcsolatos véleményüket. Második cikk feltételek alkalmazása a hármas cikkhez, az ideiglenes felfüggesztéshez is csatlakozik mindez. Valóban igaz, ahogy David Martin is elmondta a szocialisták nevében, hogy fontos olyan e, erőteljes e, korrupcióellenes intézkedéseket foganatosítani. E területen vannak előrelépések, de látjuk, hogy nehézségekbe ütközik a végrehajtás az új korrupcióellenes ügynökség munkájának nyom, nyomon követése. Az Inta és a Júri tavaly ellátogattak Ukrajnába, meg kell vizsgálnunk azt, hogy, ez, hogy a főügyész ő mennyire függetlenül végzi munkáját, és milyen kiemelt politikai ügyeket, ügyekben vizsgálódik a korrupció ellenes területen. A főigazgatóság és Ukrajnával az illetékes főigazgatóság százszázalékosan dolgozik az ilyen advisory missionökben hiszen mindennek mindenképpen összefüggései vannak az önálló intézkedésekkel. IFDD. Az ECR nevében mondanám, hát mondhatnám, hogy ez nagyon fontos kérdés, de nem, most itt vagyunk. Üdvözlöm a hölgyet itt a jobbomon. Nagyon örülünk annak, hogy ön is az INTA tagja lesz. Hét éve dolgozom itt, és gondolom helyén való elmondanom, hogy én is nagyon örülök annak, hogy ön is a jövőben tagja lesz a szakbizottságnak. Ami az apró észrevételémet illeti, mi alapvetően támogatjuk a kereskedelmet, és a trade, not aid megoldást preferáljuk, de arra oda kell figyelnünk, hogy a kereskedelmi megállapodásokat mennyiben lehet politikai eszközként felhasználni. Az biztos, hogy az én választóim nem támogatják azt, hogy Oroszországgal a Krimfélsziget miatt háborúzzunk, és még kevésbé támogatják a választóim azt, hogy Oroszországgal Kelet-Ukrajna miatt háborúzzunk. Aggasztó jelek vannak arra vonatkozóan, hogy többről van itt szó, mint arról, hogy természetes mézet beengedhessünk az EU-ba. Erre külön oda kell figyelnem, mert engem a méz külön érdekel, tehát a természetes ukrán méz az külön érdekelhetne engem. De azért szeretnék két mondatra most rámutatni. Az EU oldala egyértelműen megerősíti a szoros és átfogó partnerséget az EU és Ukrajna között. Ez az első bekezdésben van. A negyedik bekezdésben pedig azt olvashatjuk, hogy ezen bizottsági kezdeményezést úgy kell értelmezni, mint egy jelzés az érzékelhető támogatásra Ukrajna felé. A frakcióm aggája az, hogy itt messze nem a vámakadályok, kereskedelmi akadályok felszámolásáról van szó. Itt egyfajta külpolitikai eszközről beszélhetünk, és ennek a következményeit nem igazán gondolta végig a bizottság. Most ezzel visszatérek a témához, de ennyit akartam most elmondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az ENF részéről Obermeier képviselő. Köszönöm, elnök úr. A makroökonomiai követelmények, keretfeltételek már több alkalommal említésre kerültek. Ezt bizonyosan komolyan kell vennünk. Ami engem inkább nyomaszt, nyomaszt az az a tény, hogy nagyon sok mindent követelünk, vagy azt mondjuk, hogy ez nem lehetne, nem lenne szabad, hogy ez legyen. Ugye azt is mondják, hogy nem szabad a megállapodást úgy kibővíteni, hogy egyfajta biankócsákket jelentsen a jogállamiság kárára vagy egyéb, de a valóság egészen máshogyan néz ki. Ugye itt láthatjuk a miniszterek visszalépését, különösen azokét, akiknek más elvárásaik voltak, például azok, akik Grúziából érkeztek, és hogyha megnézzük ezt a jelentést és ezeket az értékeléseket, ezek nagyon visszafogadtak, diplomatikusak voltak. Hogyha nyugodtan megvizsgáljuk mindezt, akkor azt kell megállapítanunk, hogy egy olyan állapotba jutunk, onnan nem tudunk tovább lépni. Így például az ukrajnai delegációval nagyon érdekes megbeszéléseket folytattam, és nem tudok felismerni valódi előrelépést a jogállamos, jogállamiság irányába. Persze van itt ambíció a korrupció leküzdésével foglalkozó hatóság részéről, ugye egyeseket nem is tudtak felelősségre vonni, akik börtönbe kerültek, tehát az igazságszolgáltatás továbbra is egyfajta, egyfajta problémája az egész rendszernek még akkor is, hogyha most plusz pár ezer rendőr működik, és szigorúbb szabályokat vezettek be. Tehát itt a feltételek, a világos feltételek kialakításáról van szó, de ezeket aztán felül is kell vizsgálni, be is kell tartani. Nem lehetséges, hogy mindig ugyanazt hangoztatjuk, mindig mindent elfogadunk, és aztán, amit követelünk, azt nem tudjuk betartatni a valóságban, és azt frakcióm számára nagyon fontos, hogy ezt nagyon komolyan vegyük. Hogyha például a jogállamiságot illető követelményeket nem tartják be, akkor mindenféleképpen meg kell húznunk a határvonalat, mert arról nem lehet alkudozni hiszen az nem lehetséges, hogy ne lássuk ezt a komoly helyzetet Ukrajnában. Elnök, köszönöm, Bruckner úr következik. Egy rövid kommentárt akartam megosztani önökkel, amely világos lett a megbeszélésekből. Ugye a trágyákról van szó, a trágya elője, előállításról. Ez, e, itt egy bizonyos EU tilalomba ütközik ez, tehát bizonyos alkotórészekből robbanószert is elő lehet állítani, és ezeket nem lehet oda bevinni, és ez akadályozza az ottani mezőgazdaságot. Azt hiszem, hogy valóban át kellene gondolnunk ezt a rendelkezést, ugyanis hogyha a fegyvernyugvás ellenére rendszeresen töltényeket számító ö, vonatok érkeznek Oroszországból, és azzal lövöldöznek is logikus módon, akkor itt egy egyensúlytalanság alakul ki, és végeredményben az ukrán mezőgazdaságot büntetjük ezen rendelkezésünk által, ez szerintem kétséges rendelkezés. Elnök, köszönöm a bizottság részéről. Szumilis úr következik, tessék. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a különböző megjegyzéseket is. Némi háttérinformációt hazossak meg önökkel a bizottság javaslatával kapcsolatban. Az előkészítések figyelembe vették azon szoros kapcsolatokat Ukrajna és az EU között, amely a szabadkereskedelmi tér kiterjesztését illeti tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet Ukrajnában. Különösen így van ez a különböző restriktív intézkedések és szankciók miatt, amelyeket Oroszország is foganatosított, önök is utaltak ezen szankciókra és kötelmekre. Valóban Oroszország volt a kivitel fő célországa Ukrajna számára a sajnálatos események előtt. Figyelembe vettük azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket az, erő, az, az ukrán hatóságok reform tevékenységében hajtottak végre, komolyak a kihívások még mindig, számos dolgot kell még megtenni Ukrajnában, de komoly intézkedéseket foganatosítossak, például a korrupció ellenes küzdelem területén, mint önök is tudják, az EU-ukrán csúcs múlt héten itt Brüsszelben került me- e, sorra, és különböző erőfeszítésekre a hatóságok rámutattak. Ennyit arról az általános kontextusról, melyben a bizottság úgy gondolta, hogy fontos lenne egy olyan javaslattal előállni, amely önálló ideiglenes kereskedelmi intézkedéseket céloz meg. Ez valóban kézzelfogható támogatás jele kell, hogy legyen Ukrajna felé. Ennyit a kontextusról. Amikor a javaslatát a bizottság kidolgozta, akkor nagyon elővigyázatos volt és kiválogatott olyan termékeket, amelyek a javaslat tárgyát képezik, és a lehető legjobban kalibrálhatóvá tettük ezt, mint tudják, két aspektusból áll a javaslat. Egyrészt vonatkozik bizonyos agrártermékekre, másrészt pedig néhány ipari terméket is magában foglal. Az ipari oldalon például a DCFTA, az átfogó és méreható eh, megállapodás már kereskedelmi termékekre vonatkozik, tehát csak néhány eh, korlátozott termék eh, ideiglenes időszakra vonatkozik, úgymond mm, átmeneti időszakon keresztül korlátozzuk ennek az időszaknak az időkeretét is, tehát időt adunk arra, biztosítunk arra, hogy aztán rövidíthessük még inkább ezt az időkeretet. Ennyit szerettem volna az ipari oldalról és ipari termékről elmondani. Ami az agrárium termékeit illeti, a kereskedelmi megállapodás már most a DCFT-en keresztül liberalizálódott, de 36 termék még tarifa ö, ö, ö, kvóták alá kerül, ebből hatot most nyolcat kiválasztottunk, és azt javasoljuk, hogy de igazából méretüket, mennyiséget növeljük ezen termékeknek, melyeket Ukrajna vám tarifa mentesen hozhat be az EU-ba. Már most jelentős mennyiséget exportál ezekből az EU-ba Ukrajna, úgyhogy ezek további mennyiségekre vonatkoznak, amelyeket ezen javaslatba bevettünk. Ez azt jelenti, hogy a javaslatunk természetesen jogi, biztonságot ö, ö, hoz létre az ukrán export számára, továbbá vámmentessé teszi, importvámmentessé teszi ezen termékeket, amelyek már most az EU piacára behozatalra kerülnek. Mindezt érdemes figyelembe venni. Amikor ez a 8 agrárterméket a 36-ból kiválasztottuk, akkor semmilyen érzékeny terméket nem vettünk be a listába. A hústermékek, a, a baromfi termékek sincsenek benne ezen nyolc termékkörben. Miért? Mert az orosz szankciók alkalmazandók az export esetében. Ezeket nem kívántuk megváltoztatni. Komoly erőfeszítéseket tettünk, rendkívül körültekintően kalibráltuk a termékeket, és valóban Eh, egy biztonsági eljárás is ott van, és egy olyan cikk, amely külön feltételek mellett eh, teszi csak lehetővé eh, az önálló kereskedelmi intézkedésekből való haszonhúzás lehetőséget az eredet szabályok is ott vannak természetesen, mint mindig, és általánosabb feltételeket is megfogalmazunk a megállapodásban, mind az emberi jogok, mind az alapvető jogok tiszteletben tartásánál. Az utolsó intézkedés pedig egy időben korlátozott intézkedést fogalmaz meg, mely három évben nevesíti az időkeretet, nem állandó tehát a mechanizmus, három év az, a berendelkezésünkre áll arra, mely amellett érvel, hogy a bizottság gyors intézkedés elfogadást szeretne. Szükségünk van, szükségünk van arra, hogy biztosíthassuk azt, hogy Ukrajna minél hamarabb élvezhesse előnyeit a megállapodásnak, mind a parlamentet. Mm, mm, erre kérjük föl, tehát a gyors elfogadásra. Természetesen itt vagyunk azért, hogyha a parlamenti képviselők esetleg mérehatóban szeretnének a termékekről eszmét cserélni, akkor azért vagyunk itt, bár ilyen kérdés nem merült föl itt ma délelőtt de akkor azt esetleg bilaterálisan lehetne egyeztetés során mm, megbeszélni. Ami a csirke és baromfé kérdést illeti, bekerült-e vagy nem, a válasz nem. Valesza úr. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vesz ezen az észre, eszmecserén. Szeretném próbálni összefoglalni az elhangzottakat. Azt gondolom, hogy a céljaikban egyetértünk, és hasonló gondolatokat vetettünk fel. Egyrészt demokratikus jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása, az intézményes reformok fenntartása, korrupció elleni küzdelem. Solc úr az átláthatóság hiányáról is beszélt, valóban ezzel is foglalkoznunk kell, de a lényeg az, hogy ezen intézkedéseket nem szabad egyfajta biankó cseknek értelmezni. Az elveinket kell alkalmaznunk, és azon közös szabályokat, amelyekben itt a parlamentben és az EU-ban megállapodtunk. Nem szabad kapkodnunk. Tudom, hogy a lehető leghamarabb be kell vezetni ezen intézkedéseket, de hogyha kapkodva döntünk, akkor annak nem lehet jó eredménye ezért figyelembe kell venni az elemzéseket, és erre, ehhez időre van szükségünk. Mást is figyelembe kell vennünk. Két kolléga is felvetette ezt. Mi szerint meg kell néznünk, hogy milyen vállalatokat kell ezen intézkedések hatája alá bevonni. Vannak, akik arról beszéltek, hogy Ukrajna középső részéről, vagy keleti részéről beszéljünk, vagy esetleg a Krimről. Azt gondolom, hogy az ilyen földrajzi felosztásra nincsen szükség. Azzal kell foglalkoznunk, hogy megnézzük, hogy ezen intézkedések támogatják-e a kis és középvállalatokat, attól függetlenül, hogy azok hol vannak. Hogyha ezzel foglalkozunk, akkor a többi már rendeződik. De biztos, hogy ez egy olyan kérdés, amiről még fogunk majd tárgyalni. Végső soron szerintem ugyanaz a célunk. Azt akarjuk garantálni, hogy a mi segítségünk, az EU segítsége az alapok és a kvóta csökkentés és a vámtarifa csökkentése nem az oligarchák kezébe visz majd pénzt, hanem az ottani lakosok lesznek ezeknek a kedvezményezetjei. Azt kell megértenünk, hogy azt kell garantálnunk, hogy a modern társadalom és a modern ország szabályait alkalmazzuk ezen intézkedésekre is. Aztán felmerül egy kérdés azzal kapcsolatban is, hogy ezen intézkedésekkel a kereskedelmet külpolitikai eszközként használjuk e vagy sem. Hát akarjuk, vagy nem, a kereskedelem az mindig egyfajta külpolitikai eszköz is. Nem hiszem, hogy ezt kikerülhetjük. Ez egyszerűen tény így mennek a dolgok. Köszönöm mindenki segítségét, nagy örömmel várom a munka további részét. Elnök, köszönöm szépen. Solc úrnak van egy új, új kérdése. Köszönöm, Velesze úr. Nagyjából ugyanazon kérdésekről, aspektusukról beszéltünk két évvel ezelőtt és tavaly is. És most is arról beszélt, hogy még vannak oligarchi, oligarchák, oligarchikus struktúrák az országban, valóban. Tehát, hogy ne tegyük a földrajzi kérdés függvényévé a támogatást. De hogyha megnézzük a kis és középvállalatokat, van-e valódi lehetőségük arra a mi makrofinanciális támogatásaink és egyéb intézkedéseink segítségével arra, hogy ezen oligarchikus struktúráktól függetlenítsék magukat? Talán a bizottság is hozzászólhat ehhez. Én azt szeretném tudni, hogy a mi segítségünk mennyiben járul hozzá ehhez a fejleményhez a gazdasági szektorban, Ukrajnában. Azt gondolom, hogy erről kellene tovább beszélnünk, és biztos, hogy a jelentés keretein belül erről még tudunk majd tárgyalni, de talán ma is lehetőség van arra, hogy további információt kapjunk ebben az irányban. Ezért beszéltem én az ombudsmanról is, aki egy konkrét vállalati helyzettel foglalkozik. Ukrán és külföldi vállalatok helyzetét elemzi. Azt is tudjuk, hogy az országban az oligarchikus struktúrák termelésének egy része még mindig folytatódik az orosz köztársaságban. Hát hogy is mondjam? Mindenképpen jó lenne, hogyha átláthatóbb lenne a gazdaság működése, mert végső soron a, az ukrán gazdaságban dolgozó munkavállalók azok, akiknek lehetőséget kell adni arra, hogy ott tudjanak élni és munkát végezni, és szerintem ebből a szempontból még mindig problémás a helyzet, különösen Kelet-Ukrajnában. Obermeier úr! Mikrofonon kívül. Egy egészen rövid kérdés a bizottsághoz. Ugye itt a problémákról szólva, kérdés, hogy a fa termékekre, fa, nyers fa termékekre az ukrán kormány egy exporttilalmat vezetette, különösen az európai faipar, a papíriparra hat erősen ki ez az intézkedés. És Heidi Hautala. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném felvetni azt a kérdést, hogy hogyan lehet valójában az ukrán feltételeken javítani az üzleti szektor szempontjából is. Azt gondolom, hogy az EBRD és az Európai Beruházási Bank fellépését kell tanulmányoznunk. Gyakran foglalkoztak ezzel, és próbálják elérni, hogy például a közbeszerzések megfelelően átláthatóak, és a tender is, a tendereztetés is méltányosan folyik. Sok mindent kell még tenni Ukrajnában, de mi fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy vannak pozitív erők, amelyekkel lehet javítani a helyzeten. A bizottságtól szeretném meghallgatni, hogy mennyire szorosan működnek együtt ezen nemzetközi finanszírozási intézetekkel. Bizottság. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Fontos elem, amelyre mereményájunknak emlékeznünk kell, hogy ez a szabad kereskedelmi megállapodás, ez olyan szellemiségben született, hogy a reformok útjára kell lépnie Ukrajnának az SPS, az, az agrártermékek tendereztetése, mind olyan intézkedések és stratégiák, amelyeket együttműködve Ukrajnával fejlesztünk ki. Különösen az emberi jogok területén a történt előrelépés, és az SPS stratégiák is már a TBT területén megindultak. Fontos reformok vannak tehát folyamatban. Természetesen segítségnyújtásban is részesítjük az ukrán partnert, mert hogyha meg kell felelniük az EU standardoknak ezen reformok területén, amelyek eltérő standardok a jelenlegiektől, ez azt is jelenti, hogy szükségük van az ukránoknak az ismeretanyagunkra, a nóhaunkra, arra, hogy hozzáigazítsák magukat, a beruházásaikat és e, úgy, hogy az e, mi e, szigorúbb standardjainknak megfelelően hozhassanak be az EU-ba. Erre szolgál a segítségnyújtás több tag a KKV-kre utalt, DCFT SME facility-vel is rendelkezünk, amire ható átfogó be, megállapodáson belül, és pontosan a nemzetközi pénzügyi ö, ö, ö, segítségnyújtás az EBRD-re való utaláson keresztül megtörtént. Ennyit a KKV-król, ami a segítségnyújtást illeti. Hogyan lehet a segítségnyújtást a piaci hozzáférési instrumentummal úgymond összekapcsolni? Hát akkor a méz példájával éljünk. A méz egy olyan termék, amely nem igazán koncentráltan termelt Ukrajnában. Alapvetően kisvállalkozások, kisgazdák, akik méhészek, és jelenleg nincs még lehetőségük exportálni terméküket, viszont a pontosan ezen facilitásnak hála tudják az európai piacot is megcélozni. Ez valami nagyon jó és specifikus példája volt annak, van még ebből több más ilyen példa is, amely a hathatós segítségnyújtást hivatott illusztrálni. Most a meglévő korlátozás a nyersfa területén. Ez egy fontos kérdés. Sajnos több mint egy éve folyik a vita, ugye mióta az export tiltás elfogadásra került, és valóban a kölcsönösség egyik ékes példája a nyersfa esete. Most látjuk már, hogy előrelépés történt, folyik a munka a radában, a, olyan joganyag tervezettel kapcsolatban, amelynek hála a fa tiltásától el lehet most már állni. A ö, múlt heti csúcson is ö, szóba került ez a fa ügy. Hosszú ideje ö, ö, érvelünk, mely szerint a megállapodástól teljesen eltérő megközelítés az, hogy van egy ilyen termék, egy ilyen tiltás, most már egy olyan ö, jogszabály tervezette, ö, tervezettet dolgozott ki ö, a, az ukrán ö, fél, melynek hála majd ez a helyzet megválaszt, megvá, megváltozik. 23-án 24 én január 23 án vagy 24 én térünk vissza erre, a jelentésre, és majd visszatérünk még ezen gyakorlatra. Kedves kollégák, két megjegyzést szeretnék most tenni. Most el kell, hogy menjünk a teremből, és a Ian 4Q1-be térünk át, oda vándorlunk át, ez a e, Ilyen épület eh, negyedik emelete 11-kor kezdjük azon közös eszmecserét, eh, mely a munkajogról és a kereskedelem, kereskedelmi megállapodásokról szól. A, a a foglalkoztatási e, igazgatósággal. 12.30-kor pedig a nemzeti parlamentekkel tartunk a szitáról eszmecserét itt ebben a e, teremben, aztán három órakor tovább folytatjuk a normál e, munkánkat itt, David 12.30-kor zárt vagy nyitott ülés formájában ülünk össze. Nem igazán zárt ülésről van szó, zárt körülről, de a, igazából a szakbizottság tagjaival szeretnénk ezt lefolytatni. Good.